minőségét megerősítjük. Az EFD frakció kéremet jutatott el hozzám, hogy szakbizottsági tagokat nevezzünk ki. E, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvével ezt a listát nyilvánosságra hozzuk, és hogyha ezzel kapcsolatban nem érkezik ellenvetés, akkor ezeket a kinevezéseket megerősítetnek tekintjük. Az elnökök konferenciája következő javaslatokat terjesztette elő a 2000